Good morning, ladies and gentlemen. Uh, we will start with our Budget Control Committee meeting. Jó reggelt kívánok, kezdjük a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság uh, ülését. Remélem senki nem tiltakozik a mai napi rend ellen, ezért el is tudjuk fogadni. Ahogy uh, szokás, van most is tolmácsolás, és uh, további elnöki bejelenteni valók nincsenek is. Elkezdhetjük a fő napirendi pontunkat, ami a 2016 évi mentesítés az EU általános költségvetése Európai Külügyi Szolgálat cím alatt fut. Nagyon szép európai módon mind a három főszereplője ennek a folyamatnak Russo úr a számvevőszék részéről, aki hamarosan szót kap, és aztán a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Mogherini asszony, aki most itt van, pedig elég nehéz megszervezni, hogy itt legyen, és a raportőr is mind olaszok. And after that... és, és ráadásul időbe kezdünk. And és ezt követően kapnak szót a képviselők, kérdezhetnek, megjegyzéseket fűzhetnek mindenhez. 90 percünk van, ami egy foci meccs hossza, és ugyanígy itt is mindenki gólt szeretne lőni, legalábbis a képviselők között. Most én arra kérem fel a képviselőket, hogy ne önzőzzenek, hanem adják meg a lehetőséget másoknak is. Russo úr kezdi, tessék. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, tisztelt raportőr úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, főképviselő asszony. Én én örülök, és megtiszteltetés, hogy én lehetek a az Európai Számvevőszék részéről az illetékese a külügyi szolgálat mentesítésének. Pozitív az fő értékítéletünk, és materiális hiba nincsen. A hiba becsült értéke az 0,2%-os. 100 tranzakciós mintát elemeztünk, ebből 13 az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozott öt vizsgált tranzakció tartalmazott hibát, leginkább közbeszerzési hibát, csak úgy, ahogy 2015-ben. Ezek a gyengeségek között említhető az közbeszerzési eljárások kérdéses volt a bizonyos dokumentációs problémák az eljárások egyes szakaszaiban, illetve a határidők, különösen az értesítési határidők be nem tartása. Emellett elemeztük azt, hogy a 2013-as jelentésben megfogalmazott két ajánlásunkat, mennyiben fogadta meg az Európai Külügyi Szolgálat a családi juttatásokra vonatkozó ajánlásunkat nagy részt végrehajtották, míg a közbeszerzésre vonatkozó ajánlásunkat részben végrehajtották. Ez utóbbi tétel együtt értelmezendő azokkal a megjegyzésekkel, amelyeket 2016-ban is tettünk a közbeszerzéssel kapcsolatban ebben az évben nincs konkrét e, e külügyi szolgálatra vonatkozó ajánlásunk. Ahogy azt a mentesítési eljárásban megjegyeztük, a számvevőszék figyelte az 5%-os állománycsökkentést is, amiben 2013-ban a költségvetési hatóságok megegyeztek. A gyors esettanulmányból további információk nyerhetők ki erre vonatkozóan. Úgy találtuk, hogy a célzott létszám csökkentésben a, az Európai Külügyi Szolgálat jó úton halad, bár egy évvel később kezdte el ezt a folyamatot, és a végső cél csak 2018-ban fog megvalósulni, nevezetesen az 5%-os állománycsökkentés. Ezzel a jelentéssel párhuzamosan a az ingatlan politikával kapcsolatban kiadtuk a hetedik külön jelentésünket is, és abban azt találtuk, hogy a delegációs épületek megfelelnek a delegációs igényeknek, ugyanakkor nem feltétlenül képviselnek megfelelő árérték arányt. 2019-ben lesz egy újabb külön jelentés. Én továbbra is a rendelkezésükre állok, hogy válaszoljak a kérdéseikre. Köszönöm. Thank you, and now Madame Mogherini. Mogherini asszonynak adom meg a szót. First of all, uh... Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretnék elnézést kérni. Sajnálatos módon az eredeti ülésen múlt héten Strasbourgban nem tudtam részt venni. Influenzás lettem, ami ugye szezonális betegség. Ugyanakkor Ma, hál' Istennek, így több időnk van arra, hogy beszéljünk erről a témáról. Egy olyan témáról, amely szívemhez nagyon közel áll, mert úgy érzem, hogy az európai külszolgálatot eh, egyre hatékonyabban kell működtetni. Először is köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak, az előadónak, Vali úrnak, az általa végzett munka az elmúlt hetekben, hónapokban számunkra fontos és hasznos, és örülök annak, hogy ma itt lehetünk és beszéltünk arról, hogy hogyan működhet hatékonyabban a külszolgálat. Most negyedjére találkozunk ebben a kontextusban. Ezen évek alatt a külszolgálat szerepe folyamatosan e, nő, e, fejlődik, elképesztő tempóval egyébként, és a változó körülményekhez nekünk magunknak is alkalmazkodnunk kell. Az világos, hogy az Európai Unió nemzetközi politikában központi szerepet kell, hogy játszon. A legkényesebb kérdésekben és területeken eh, megkerülhetetlen szereplővé váltunk, ugyanakkor egyre nehezebb körülmények között kell a munkát végeznünk. A munkám során minden nap azt látom, hogy egyre inkább szükség van eh, határozott európai felépésre, nem csak Európa Európában és annak közvetlen szomszédságában, hanem a világ minden sarkában. Gondoljuk csak a migráció kérdésére három évvel ezelőtt. A migráció nem is képezte a külpolitikánk eh, eh, részét, a külszolgálatnak semmi dolga nem volt vele, most pedig az európai migrációs politika adja a partnerországokkal, az ENSZ-en belül, um, a UNHCR keretében végzett munkánk dandárját, uh, és a tagállamok is a külszolgálaton, a külső felépésenre számítanak, az Afrika alapra, a, a, az Afrikai Unióval és az ensz a háromoldalú együttműködésre, minden partnerországgal, Pakisztántól, Ázsia más országaig, nem is beszélve Afrikáról. Ez csak egy kiragadott példája annak, hogy a külső munkánk eh, hogyan nőtt és terjedt egyre több területre. Az unión kívül is egyre inkább megismerik a külszolgálatot. Arról nem is beszél, hogy az Európai Unió nem csak Európában, hanem globálisan Dél-Amerikától eh, Tulajdonképpen a, a, a Föld minden sarkában hivatkozási pont az Európai Unió külső fellépése. Uh, a multilaterális rendszer javításán, vagy hát néha túlélésén dolgozunk, az ENSZ-en belül például egyre inkább azt várják tőlünk, hogy mindenféle kérdésben segítsük a munkájunkat, fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás, békefenntartó hadműveletek. Az ENSZ eh, főtitkár Antoni Guterres nagyon komoly reformokat tervez az ENSZ-en belül, és számít ránk ezek végrehajtásában. Hogy további példákkal folytassam, nyilván azt is tudják, hogy az iráni atom megállapodás fenntartásában mennyire fontos szerepünk lett az Izrael és Palesztina közötti békefenntartásában a kvartettel, az Arab Ligával együttműködve, és főként e, elsősorban az érintett két felel e, a, mindkét féllel találkoztam itt Brüsszelben az elmúlt napokban. Hogy gondoljanak a brüsszeli folyamatra Szíria kapcsán, Szírián belül és kívül is ha aktívak vagyunk, nem is beszélve eh, Irakról, ahol például egy polgári műveletet hajtunk végre annak érdekében, hogy a biztonsági erők fejlesztését szolgáljuk. Ezek csak kiragadott példák, de folytathatnám a végtelenségig, Új-Zélandtól, Csilléig, Kanadától, Japánig. Minden ilyen esetben sajátságos a szerepünk, hogyan tudunk bizalmat építeni az agyasztóhoz ültetett felek között, a legfontosabb szereplők közötti jó kapcsolatok fenntartásáért, mind a mellett az európai értékeket közvetítve. Hadd mondjam ki, ami nyilvánvaló, saját kontinensünkön belül is egyre inkább hivatkozási pont vagyunk, akik európaiak, de nem az Európai Unió tagjai. Gondolok itt a keleti partnerség országaira, Egyre inkább ezt hallom tőlük, mindannyiuktól. Többet várnak tőlünk kereskedelem és a politikai együttműködés terén is. A Balkánon is egyre nagyobb a szerepünk, a hat partnerország dolgozik a társadalmi és gazdasági átalakuláson, hogy közelebb kerülnek az Európai Unióhoz. Elmondtam már többször, de főként most a bolgár elnökség előtt talán fordulóponthoz eh, érhetünk, hogy visszafordíthatatlan legyen az európai integráció folyamata a Nyugat-Balkánon, és az Európai Parlament ülve el kell mondanom, hogy az itt ülő képviselők is egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy az Európai Unió újabb és újabb területekre tud benyomulni, tud elfoglalni a külső fellépés a külpolitika terén. Gyakran mondják önök nekem, hogy vannak új lehetőségek, amiket meg kell ragadni, vannak új kihívások, amelyekkel van kell kezdeni. Vannak olyan légüres terek, ahova az Európai Uniónak kell a béke, a biztonság, az együttműködés és a fejlesztés céljai miatt elfoglalnia. Az Euróbarométer felmérései azt mutatják, az uniós polgárok meggyőző többsége azt támogatja, hogy a kül- és biztonságpolitika területén az Európai Unió aktívabb legyen, mert egy sokkal többet érhetünk el együtt, mint bármely tagállam külön önmagában. Ezért erre igenis van igény, hogy a külszolgálat munkája tovább terjedjen. Én ezt az ambíciót teljes mértékben ö, osztom, hiszen a béke, a biztonság és a, a, a és általában a fejlesztési célok nagyon fontosak a migrációs kihívás szempontjából is láthattuk, hogy nagyon határozott közös álláspontot kell képviselnünk, de hát nyilván önök is parlamenti képviselőként nem csak abban érdekeltek, hogy itt most számokról beszéljünk, hanem hogy egy politikai környezetben is elhelyezzük a munkánkat. Uh, to play this role at full, we need to keep our house in order. Persze ehhez először a saját házunk teljén kell rendet rakni, költségvetési szempontból is. Egyre nagyobbak a várakozások, egyre nagy, többet várnak tőlünk, tehát egyébként nem, ma nem erről beszélünk, de ne felejtsük el, mindezt, amikor a következő több éves pénzügyi tervről elkezdődnek a tárgyalások. Tehát egyre többet várnak tőlünk, egyre nagyobbak a kihívások, miközben pénzügyileg um, meg van kötve a kezünk. Ugyanakkor kötelességünk és jól felfogott érdekünk is, hogy teljesen hitelesek, elszámoltathatóak és átláthatóak legyünk a mindennapi munkában. Következetesen a legmagasabb normákat követeljük meg magunktól is, már csak azért is, mert a külpolitika, külső felépés terén pont ugyanezt eh, várjuk el a partnereinktől. Ez az egyetlen kiindulási alapja az átláthatóság, elszámoltathatóság, hitelesség, eh, ami alapján eh, eljárunk, hiszen ha mi magunk nem bizonyítjuk ezeket a tulajdonságokat, akkor hogy várhatjuk el a partner országoktól? Ezért vagyunk ma itt, ha hitelesek akarunk lenni, kifelé és befelé egyaránt, akkor Számomra kiemelkedő fontosságú, hogy száz százalékig elszámoltathatóak és átláthatóak legyünk a mindennapi munkánkban, főként a költségvetési gazdálkodásunkban. Ezért olyan fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan javíthatjuk tovább a munkánkat. Ez igazából hallottuk, hogy óriási problémák nincsenek, az apró hiányosságokat, az írásbeli megjegyzéseket megpróbáltuk természetesen már kiavítani. Szakértőm is itt van velem annak érdekében, hogy olyan van, amely technikai jellegű, legyen valaki, aki tud válaszolni a kérdésekre, nyilván a költségvetés nem az én első számú szakterületem. Szerintem ez alapvetően nem arról van szó, hogy minket felügyelnek vagy kivizsgálnak, hanem alapvetően ez egy nagy lehetőség arra, hogy együtt beszélgessünk arról, hogy hogyan tudjuk hatékonyabban felhasználni a rendelkezésünkre álló forrásokat, erőforrásokat, hogy jobban működjünk. Azt hiszem, hogy elmondhatom, egy csónakban nevezünk. A célunk ugyanis hogy maximális értéket és eredményeket produkáljunk a megfelelő pénzügyi gazdálkodás keretében. Szerintem ez egy lehetőség számunkra arra, hogy tanuljunk önöktől a bevált gyakorlatból, és hogy javítsunk a jelenlegi munkán. Persze a változásokhoz néha időre van szükség. Egy nagy hajót nyilván tovább tart más irányba kormányozni, mint egy kisebbet, de hogyha új irányt keresünk, akkor ehhez tudnunk kell, hogy hova, merre akarunk tartani. Ezért vagyunk ma itt, hogy újra megbizonyosodjunk arról, hogy jó irányba hajózunk, valóban jó irányba fordítjuk a hajó órát. A parlament segítségére is számítok. Segítsenek nekem abban, hogy a több intézménnyel együtt működve gyorsítsuk az átalakítást. Aztán vannak dolgok, ahol gyorsan is lehet változtatni. Egy példát hadd hozzak arra, amin javítottunk a tavalyi vita óta. Ennek különösen örültem. Az Európai Ombudsman joggal vetette fel a gyakornokaink fizetését rendszeresen együtt dolgozom velük, olyan fiatalokkal, európai fiatalokkal, akik nagyon odaadóan, eh, órás energiával, odaadással segítik minden nap a munkáinkat. És szerintem az világos, hogy ezért valami eh, fizetünk el cserébe. Örülök annak, hogy megtaláltuk a módját, hogy egy ösztöndíj formájában tudjuk biztosítani, hogy nem teljesen ingyen dolgoznak nekünk. Megtaláltuk a formát, amit az ombudsman is jóvá hagyott, így tehát itt van egy rögtön egy olyan hiányosság, amit sikerült kiavítani, de ez mindenki számára jó megoldás. A többi hasonló ügyben is megpróbáljuk minél hamarabb megtalálni a gyors megoldást. Ez csak egy kiragadott példa a gyakornokok ösztöndíjának a kérdése, ami jól mutatja, hogy mennyire fontos, hogy a költségvetési szervek, a hatóságok, mint például az önök parlamentje, segítse a mi munkánkat az átalakításban. A munkakörnyezetről beszéltem, mert számomra ez nagyon fontos, főként a külszolgálat eh, tom belül, hogyha valaki nem motivált, elkötelezett, hogyha nem odaadással végzi valaki a munkáját, és általában a munka környezete nem pozitív, akkor nagyon nehéz a kihívásokkal szembenézni, hiszen komoly időbeli és egyéb megszorítások között kell végeznünk a munkánkat, azért, a megfelelő munka, környezet és légkör biztosítása úgy érzem, hogy nagyon fontos. Pietro Russo from the Court of Auditors, uh, not only for his... Számőszéknek külön köszönöm a munkájukat, az építő jellegű kritikát, amit mindig szívesen fogadunk. A 2016-os jelentés is megerősítette, hogy a 2% alatt vagyunk bővel, gyakorlatilag a nullához közelít a hiba arány, és általában a pénzügyi rendszerünk a DG Budget által jóvahagyott keretek között működött, az ajánlásokat végrehajtottuk. Ebben a jelentésben is bizonyos aggodalmakat felvetettek a külföldi delegációk által kezelt kis és közepes összegű közbeszerzések terén. Ez egy nagyon nehéz ügy, van többeknek tapasztalat ez ügyben, hogy ezek a delegációk, kvázi uniós nagykövetségek, sokszor nem olyan országban kell, hogy működjenek, ahol európai normák szerint működő piacokról beszélhetnénk. Tehát ez egy komoly kihívás a saját magas szintű normáinknak érvényt szerezni. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen feladjuk ezt a harcot, csak szeretném, hogy önök is értenék, hogy mennyire nehéz. Az unión belül, vagy bizonyos fejlett országokban teljesen másképp kell működni, mint mondjuk a harmadik világbeli országokban. Ehhez a iránymutatásokat adunk ki, egyszerűsítjük az eljárásrendeket, illetve próbáljuk képzéssel segíteni a kollégákat. Tudjuk, hogy ez milyen kihívás, ezért próbálunk javítani ezen. 140 ilyen delegáció működik világszerte, tehát 140 uniós nagykövetségről beszélhetünk, ez elképesztő, és nincs párja a világon. Egyre fontosabb ez egyre több szakpolitikai területen, hogy ezeket meg, ezt a hálózatot megőrizzük, sőt tovább fejleszünk. Tudom, hogy sokan önök közül jártnak, jártak eh, a parlamenti diplomácia keretében ezekben az országban látták a delegációk munkáját, sőt számítanak is a segítségükre, amikor például kiküldetésben járnak egy adott országban, még ha saját hatáskörükön belül is részik ezt a munkát. Még egyszer mondom, a delegációk hálózatának megőrzése az a jár, hogy erre pénzt kell fordítani. A diplomácia világa már csak ilyen. 820 millió eurót költünk erre, ez bizony elég eh, csekély összeg valóban ahhoz képest, hogy mekkora munkát végeznek, hány emberről van szó, főként úgy, hogy egyre többet várunk tőlük, új területeket kell lefedniük a gazdasági diplomáciától, az európai befektetők cégek segítéséig, az éghajlatváltozástól, a terrorizmus elleni harcig, a migrációtól, a kulturális diplomáciáig, minden nap újabb és újabb területeket kell lefedniük, újabb kérdéseket kell kezelniük. A külszolgálatnak egyre több területen van valója. Két példát hadd hozzak erre. A mindennapi munkámból tegnap találkoztam az UNESCO fő igazgatójával, és beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk az UNESCO munkáját segíteni, például a kulturális örökség megőrzése terén, hogy például a kulturális értékeket ne használhassák rossz célok finanszírozására, terrorizmus finanszírozására például, vagy találkoztam a minap az, az Európai Unió űr iparának vezetőivel, akik azt kérték tőlünk, hogy ebben a protekcionista kontextusban segítsük az ő terjeszkedésüket, gazdasági érdekeiket próbáljuk szolgálni. Viszonylag kis létszámú delegációkkal kell, tehát viszonylag kis költségvetéssel gazdálkodó delegációkkal kell ezt az egyre bonyolultabb feladatot megoldanunk. A delegációk kapcsán még egy dolog, tavaly is beszéltünk erről, és tudom, hogy számíthatok önökre, biztonság kérdése, tehát bárhol dolgozzanak ezek az emberek, a biztonságokat garantálni kell, 2016-17 során is odafigyeltünk erre. Köszönöm a parlamentnek, hogy támogatták e- ezt a fontos kérdéskört. Új forrásokat kaptunk erre. 24 úgynevezett Regional Security Officer került kinevezésre, 58-an vannak már. Security, including starting the procurement for the... Újabb páncélozott gépjárművek beszerzését is elkezdtük, közbeszerzési szövegek tiszteletben tartásával romlanak a biztonsági viszonyok a világ legtöbb részén, és fontos, hogy a motivált, eltökélt munkatársaink biztonságát minden körülmények között a lehető legnagyobb mértékben garantáljuk. Tehát köszönjük, hogy ebben is segítettek bennünket. Az is fontos számunkra, hogy a legnehezebb helyeken is jelen legyünk. Ezek a legveszélyesebb helyek természetesen. Az itt dolgozó férfiak és nők nagyon nehéz körülmények között kell, hogy végezzék a munkájukat minden nap, szemítanak ránk, Európától távol, veszélyes helyen dolgoznak, de azért végzik a munkájukat, hogy nekünk itt Európában jó legyen, biztonságban éljünk. Azt hiszem, hogy ezért megfelelő forrásokkal kell cserébe az ő biztonságot is garantálni. Világszerte egyre fontosabb tehát a szerepünk, fontos, hogy jelen legyünk, ahogy ezt szoktuk menni, hogy Európa megjelenjen, jelen legyen, lássák az Európa, Európa arcát, az európai zászlót. Több uniós jelenlétet, láthatóságot kérnek tőlünk sokszor, a láthatóság azt jelenti, hogy ott kell helyben jelen lennünk, a partnerekkel közvetlenül kapcsolatban lenni. Persze a digitális diplomácia világát érjük, tehát mindannyiunk számára, magam számára is, hogy a partnereinkkel e-mailen vagy Whatsappon keresztül tartson a kapcsolatot. De hát néha személyesen is jelen kell lennünk a személyes szemtől szembe megbeszélések, főként kényes kérdésekben elengedhetetlenek, főként akkor, amikor több szereplőről van szó, vagy hogy az ember a saját szemével lássa a politikai válsághelyzetet, a humanitárius helyzetet. Ehhez ott kell helyben lenni személyesen. Sokat és gyakran kell utaznunk, ez a diplomáciai szolgálatok esetében azt hiszem természetes. Önök európai parlamenti képviselőként is egyre többet utaznak a világ minden sarkába. Szerintem ez fontos, a parlamenti diplomácia egy fontos eszköze az Európai Unió külső fellépésének. Kiegészíti más intézmények munkát, például miénket is. Ezért tartom ezt fontosnak. Ez nagyon fontos számomra, hogy ezen a téren is hogyan tudjuk a legnagyobb normák, a legátláthatóbb, hatékonyabb és költséghatékony módon végezni mindezt. Persze figyelembe véve azt, hogy nekünk is kell misszióra kiküldetésbe menni, a külpolitikai elvárásoknak megvan a maguk oka, a tanács ahogy tudják, azt kérte tőlünk, hogy 5%-os létszámcsökkentést hajtsunk végre. Ezt tavaly év végén végrehajtottuk, a szemvőszék is ezt jóvá hagyta. Megtettük, a szálláson, tehát itt Brüsszelben mindent megtettünk, és azt tervezzük, hogy 20 posztot fogunk Brüsszelből a delegációkba kihelyezni minden évben az elkövetkezendő három évben, hogyha erre megadják a pénzt az átcsoportosításra. 2018-as költségvetésben ez megtörtént, amit kétszer köszönöm, hogy azt támogatták itt az Európai Parlamentben. Brüsszeli jelenlétünket áramvonalasítani kell, az unió kívüli jelenlétet kell inkább növelni természetesen dolgozni kell az Európai Unió külön képviselőinek és segítőiknek a munkáját. Tudom, hogy ez különösen fontos önök számára. Erről már nem egyszer beszéltünk a 2018-as költségvetés módosító levelével együtt megkaptuk a forrásokat arra, hogy az afganisztáni különképviselőt és beépítsük a külszolgálat szervezetébe. Meg is tettük ezt, a parlament támogatására számítok abban, hogy segítsenek meggyőzni a tanácsot arra, hogy folytatni kell ezt a kezdeményezést, de ez nem könnyű a tanácsban. Mi egy oldalon, egy csapatban játszunk kezügyben. A másik fontos terület a nemi esélyegyenlőség, a földrajzi eh, kiegyensúlyozottság eh, biztosítása külszolgálaton belül, minél sokszínűbb ugyanis maga a külszolgálat, annál hatékonyabb lesz a külpolitikánk is, hiszen minél több szemszögből prizmán keresztül vizsgáljuk, látjuk ugyanazt a kérdést, rögtön az elétől kezdve, annál jobban fogjuk érteni ezeket a sajátságos helyzeteket. Ez a, a hozzáadott értéke a külszolgálatnak a tagállami diplomáciához képest. A külszolgálat a, már elérte ezt az egyensúlyt, de bizonyos kategóriákon belül vannak még hiányosságok, ezeket vizsgáljuk, hogyan tudjuk ezt a fajta egyensúlyt biztosítani. A menedzsmenten belül például 46% a delegáció vezetőknek 2014-ben tagállami diplomata volt, 43%-nál tartunk, csökken ez alapvetően, de ez egy olyan terület, ahol további nyomást gyakorolhatunk az arányjavítása ügyében, ugyanakkor itt Brüsszelben, a központban pont fordított az egyensúly hiány. Tehát összességében egyensúlyban vagyunk, de Uh, opposite imbalance. Tehát uh, a kettő alapvetően uh, a kettőnek ellenkező irányú javulást kell elérnie. Lassan befejezem, de szerettem volna mindenről beszélni, ezért azt arra kértem a főtitkárt, hogy két munkacsoportot hozzon létre. Az egyik konkrétan a, az esélyegyenlőséggel, a karrierpályával foglalkozik. Tavaly júliusban benyújtottak egy jelentést, és azóta a külszolgálat érintett szó, osztályai próbálták az ajánlásokat részt megfelelően végrehajtani tehát megpróbáltunk, több mint száz embert voltunk, de megpróbáltunk minél több mindenkit bevonni ebbe a folyamatba. Természetesen a főtitkárunk rendelkezésre áll, és további részletekkel is szolgál arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosítunk. Zárásképpen annyit hadd mondjak el, hogy nem csak a költségvetésről beszélünk most itt, hanem arról, hogy az Európai Unió szerepét erősítsük világszerte szerintem. Ezért is kellett 25 eh, percen keresztül beszélnem, mert úgy éreztem, hogy ez fontos és érdekes téma, és meg szerettem volna megragadni ezt az alkalmat arra, hogy eh, hogy minden témát érintsek, hiszen hogyha komolyan gondoljuk, hogy az emberek elvárásait, illetve a partnereink elvárásait eh, valóban kielégítsük, akkor ebben a történelmi pillanatban az Európai Külszolgálatnak a lehető leghatékonyabban kell a rendelkezésére álló forrásokkal gazdálkodnia, és az önök munkája ebben segíthet, hogy elérjük ezt a célt. Számítok a támogatásokra akkor, amikor eh, globális helyzet eh, a nemzetközi helyzet fokozódik, és ezért nekünk is oda kell figyelni arra, hogy valóban az önök támogatásával további eh, eh, hatékonyság érjünk el, hogy az intézmények közötti szinergiával egyre jobban tudjuk eh, egy uniós csapat munkáját ellátni önökkel együtt. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést, hogy 25 percet kell beszélnem, de hát mivel most több időnk van, mint a múlt héten lett volna, ezért merészkedtem, kicsit hosszabban beszél. Köszönöm szépen ezt a, az előadást. hogyha elmagyarázzák azt, hogy milyen célok vannak, és milyen, hogyan kívánjuk szereplővé tenni az Európai Uniót, akkor mindenképpen pozitívan tekinthetünk ezekre a kiadásokra. Most azonban meghallgatjuk a jelentés készítőjét, aki az írásbeli kérdések szerzője is volt. Köszönjük Mogherini asszonynak, hogy nagyon részletesen megválaszolt ezeket az írásbeli kérdéseket. Váli úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a főképviselő asszonynak az előadását, és azt, hogy megválaszolta a kérdőívünket. Nagyon sok érdekes pontot már elmagyarázott, olyanokat is, amelyekre még koncentrálhatunk majd a vita kapcsán is. Russzó úrnak is köszönjük a szemvőszék részéről az információkat. Ezen bizonytalan időkben európai külügyi szolgálatra van szükség, egy olyanra, amely nagyon komoly partner, és az emberi értékeket, a demokratikus értékeket képviseli. Ezért a mentesítési eljárás nem csak igazgatási kérdésekre kell, hogy korlátozódjon, hanem fel kell ismerni azt is, hogy milyen fajta többletértékkel rendelkezik az Európai Külügyi Szolgálat munkája 2016 során. Ez vonatkozik az emberi jogok védelmére, olyan témákra, mint a bevándorlás, az embercsempészet, a drogkereskedelem leküzdése. Ami a hatékonyságot illeti, pozitív fejlődést láthatunk a külügyi szolgálatnál, de még mindig vannak nehézségek bizonyos témák esetében, amelyek a költségvetés végrehajtását illeti. Kezdjük a pályázati kiírásokkal, a közbeszerzéssel, a számövőszék már utalt arra, hogy a delegációknál vannak gondok, ezen kiírásoknál. A válaszokban azt mondják, hogy vannak erre vonatkozólag már oktatási kurzusok, és a gyakorlatokat is jobban nyomon kívánják követni. Tudjuk, hogy a delegációban nagyon nehéz betartani az eljárásokat, de mégis szeretnénk több információt arról, hogy mit tettek annak érdekében, hogy javuljon a helyzet a dokumentáció a delegációk esetében. Itt is egészséges gyakorlatokra van szükség ahhoz, hogy a e, szabálytalanságokat el lehessen e, kerülni. Szeretnék rámutatni arra, hogy fennáll a veszélye annak, hogy csalás vagy hűtlen kezelés alakul ki. Nagyon nagy átláthatóságra van szükség. El kell kerülni azt, hogy a delegációk munkája e, ne legyen hatékony. Van még egy kérdésem ez pedig az ellenőrzési eljáráshoz kötődik a dokumentumok tekintetében, amelyek a delegációktól érkeznek. Az elmúlt időszakban itt voltak gondok. A székhelyek költségei. Azt látom, aggódva figyelem azt, hogy a delegációk kiadásának mintegy 40%-a az épületekre fordítódik. Ez magas költség. A válaszaiban azt mondja, hogy mérnököket és építészeket szeretnének felvenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Viszont hogyan lehet ezt ellenőrizni? Hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy a megkötött szerződések valóban piaci árakon történtek? Ez nem annyira egyszerű ezt ellenőrizni. Lehetséges-e esetlegesen az, hogy ezeket a megbízásokat ugyanan kiadjuk annak érdekében, hogy ne kelljen az európai intézményeknek a szükségesnek többet költeniük mindenre. A DJ Echo-nak azon kell lennie, hogy az épületköltségeket csökkentsék, és racionalizálni kell a költségvetést a múlthoz képest. A költségvetést egyszerűsítették, a delegációs költségek, az épületköltségek most az EAD költségvetési sorából kerülnek finanszírozásra. A jövőben mire törekednek annak érdekében, hogy a költségvetés átláthatóbb legyen a gyakornokokra rátérve. Az ombudsman ajánlása alapján a gyakornokokat nem fizetik, kapnak napi díjat a gyakornokok ugyan, persze ez jobb így, de jobb lenne, hogyha fizetnék őket, és amit ön is az én elmondott azon intézkedésekről, amiket eh, az ombudsman elmondott, szeretnék még néhány magyarázatot. A szolgálati utak, ez a legkényesebb kérdés. Az újságokban mindig kiemelik azt, hogy milyen drágák a főképviselő asszony útjai persze a költség továbbra is fontos pont marad, és a kollégák bizonyára beszélni fognak majd erről. A nyilvánosságra hozatal kényes itt. Ez idáig az első utak költségeit hozták nyilvánosságra 2016-ból. Jó lenne, hogyha minden költséget nyilvánosságra tudnának hozni, annak érdekében, hogy átlátható legyen ez, információt kaphassunk, és hogy meg lehessen indokolni ezeket az utakat. Ezeket bizonyára le kellett folytatni, ezeket az utakat. A képviselő asszonytól, tehát várnám ezen kérdéseimre a válaszokat. A kollégák is fognak majd kérdéseket feltenni, csak 45 percünk van már, jó lenne, hogyha a többi kollega is hozzá tudna szólni. Igen, tessék, öné a szó. Néhány ponttal kapcsolatból a kollégámat fogom megkérni arra, hogy majd válaszolja meg ezt a kérdést, de angolul fogok beszélni, hogy elkerüljem azt a benyomást, hogy az olasz parlamentben vagyunk. Először is a megközelítés. Nagyon fontos administratív kérdések vannak, és pontosan ezért vagyunk itt, de úgy vélem, hogy nagyon fontos ez a kontextus, hogy mit is szolgált, szolgál ez. Köszönöm szépen a kérdéseit, és örülök annak, hogy hangsúlyozta azt a munkát, amit mi az emberi jogok az emberi életek védelme kapcsán teszünk, illetve a migráció kapcsán teszünk, hiszen nem mindig volt könnyű ez a munka. A kérdések egy részét átadom a főtitkárnak, illetve a költségvetési felelős igazgatónak, hiszen ők több részlettel tudnak szolgálni, különösképpen a beszerzésekről, a dokumentációkról, illetve az épületekről még akkor is, hogy én is szeretnék néhány szót szólni ezen kérdésekről. Az irodépületek és a rezidenciák, ez nagyon kényes pont, nem csak a mi szolgálatunknak, hanem minden nemzeti diplomáciai szolgálatnak ez általában egy vitapont. Egyrésztről az a kötelességünk, hogy hogy is mondjam ezt angolul, józannak kell lennünk. We represent the European... viszont az Európai Uniót kell képviselnünk külföldre, annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjuk az Európai Uniót képviselni számomra, ez nem jelentheti azt, hogy a luxushoz kell folyamodnunk, hiszen ezzel aláásnánk a saját azonosságunkat is. A hírnevünk nem ehhez kötődik, a mi hírnevünk ahhoz kötődik, hogy mi nagyon komolyan végezzük a munkánkat. Mégis kellenek tárgyalótermek, olyan helyek, ahol fogadhatjuk a partnereinket. Sok esetben az elmúlt években azt a trendet láttuk, hogy mások szívesen megosztják az Európai Unióval az irodákat, tehát egyfajta együtt lakás jön így létre. Ezt ösztönözzük is, hiszen a költséghatékonyság szempontjából ennek hozzáadott értéke van. Másrésztről viszont más Európai Uniós egységeket, intézményeket is fogadhatunk így épületeinkben, így egy Európai Uniós központ érzést tudunk kifejleszteni az adott országban. Ez meg van politikai hozzáadott értéke is, hiszen így a partnereink láthatják az európai házat és gyakran ez a helyzet az Európai Parlamenttel is, és tehát ez egy jó példa. De ennek kihatása van arra is, hogy átszervezésre van szükség, vagy hogy igazodni kell az épületekhez, ahol vagyunk. Vannak olyan költségek, amelyek abból fakadnak, hogy ajánlásokat kaptunk, például a fogyatékossággal élők hozzáférése, ez sok országban sok munkát igényel, hiszen az épületek nem elérhetőek, vagy ott van például az energiahatékonyság kérdése. Vannak olyan helyek, ahol napelemeket helyeztünk el, ez most befektetés, de hosszú távon ez gazdasági megtakarítást és energia megtakarítást jelenthet. Sok esetben olyan módosításokra van szükség, amelyek szükségszerűek, és ezek több költséget jelentenek az egyik pénzügyi évben, de ezzel bizonyos kérdéseket megoldunk. Másik pont az épületek kapcsán, és amit érdemes megvizsgálni, ezt is mondta, a DJ Echo-t említette, vannak más európai egységek is, amelyekkel megpróbálunk együttműködni és megpróbálunk egy helyen lenni. És még két elemet szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy van egy táblázat, ahol a különböző lehetőségeket összehasonlítjuk az épületek tekintetében. Ezek most már rendszeresen benne vannak az épületekre vonatkozó dokumentumokban, amely korábban nem így volt. A döntések egy része, amelyek a múlt évben hoztak eredményeket, ezek olyan döntések voltak, amelyek még az én hivatali időm előtt lettek eldöntve. A másik két elem, amit még szeretnék elmondani az épületekkel kapcsolatban, az az, hogy egyrésztről most már 180 um, irodaépületünk van, 140 rezidenciánk, és ahogy elmondtam, a biztonsági kérdések nagy hatással járnak az épületek kezelésére, de még arra is, hogy milyen fajta épületeket választunk. És ezért sok esetben az irodák, a rezidenciák, a nagykövetségek, a diplomáciai épületek olyan területeken vannak, ahol valóban nem túlságosan olcsó a bérleti díj, de ez szükséges például a biztonság szempontjából, de persze tovább kell a befektetéseket nyomon követni. Az utolsó pontom az épületekről az az, hogy én összességében támogatom azt, hogy inkább vásároljunk egy épületet, mint béreljünk. Ez egy bizonyos pontban persze többletköltséggel jár, de ez kevésbé tesz bennünket ki a piac szeszélyeinek, Sokkal jobb befektetés ez az eszközök felhasználása szempontjából, és ez segít nekünk abban, hogy a, a kolokációt így, tehát együtt, együtt élést, együtt lakást így segítsük más intézményekkel. A lehető legjobb megoldásokat próbáljuk kiválasztani, persze ez nem az én feladatom, erre vannak szakértők. Általánosságban erre mindig törekszünk, de korábban ez nem mindig volt így. Ön is elmondta, hogy szakértőket veszünk fel annak érdekében, hogy segítsenek nekünk a lehető leghatékonyabb, a legköltséghatékonyabb módon foglalkozni az épületek kérdésével. Nem mindig, megvan a, nincs meg, nem mindig van meg az emberi erőforrásunk ahhoz, hogy ezt elvégezzük, de szerintem Márko majd ezt eh, kiegészítheti más pontokkal a dokumentumok és a beszerzés tekintetében. Hadd mondjak néhány dolgot az egyik legkényesebb kérdésről, az utak kér- költségéről. Itt teljes átláthatóság van, még akkor is, hogyha ez bizonyos a kritikát hoz nekünk. Elmondok valamit amelyet talán ön is élt politikai háttere által. Azt kértem a szolgálatainktól, hogy ezen ülésre előkészülve vizsgálják meg azokat a költségeket, vagy befektetéseket, ha úgy tetszik, amelyeket a külügy miniszterek tesznek, hogyha hozzánk látogatnak, és azt láthattuk, hogy nyilvánosan semmi nem elérhető a külügyminiszterek útjairól, Olaszország esetében átlátható rendszer van, én is így jártam el, amikor ott miniszter voltam, de itt a, nem csak a külügyminisztériumi utakat, hanem más állami ö, utakkal kötik ezt össze, például a védelmi miniszter vagy más miniszterek útjaival. Mi arról döntöttünk, és ennek örülök, hogy mi átláthatóak vagyunk itt, még akkor is, hogyha ezzel félreértésekre adunk okot. Először is jól kell felhasználni a pénzt, másodszorban pedig el kell ezt magyarázni. Jól kell felhasználni a pénzt, ez azt jelenti számomra, de a bizottság számára is azt jelenti, hogy a szabály az az, hogy a legolcsóbb megoldás feltéve, hogy ott leszünk, ahol lennünk kell. Hadd mondjak egy példát februárban, tehát néhány hét múlva reggel Kuwaitban kell lennem, este viszont Brüsszelben, eh, egy NATO ülésen, és eh, másnap reggel már Szófiában kell lennem. Nagyon nehéz ezt kereskedelmi járatokkal elintézni, de vannak eh, olyan szolgálati kötelességek, azt írják elő, hogy a parlamentben, a bizottságban kell lennünk, és így olyan utazási megoldások kellenek, amelyek kereskedelmi járatokkal nem megoldhatóak. Nálunk az Európai Unió diplomáciájában nincsenek külön járataink. Általában, hogyha kell, akkor bérelünk, bérlünk egy gépet, más kollégákkal, bizottság, vittagokkal, miniszterekkel, vagy nagyobb delegációkkal utazok, tehát megosztjuk így a költséget, és sok esetben azt is lehet látni, hogy egy költségvetési sor esetében, egy biztos esetében sokkal egyszerűbb az, hogyha kereskedelmi járatokat alkalmaznak, de hogyha az összes európai pénzt összevetjük, akkor lehet, hogy jobb csárterrel menni, de ismételten ez nem a lényege itt a kérdésnek, hanem az, hogy mi mindig a lehető legolcsóbb megoldást választjuk, amely hat negatívan ki a munkánkra. A prioritásainkra gondolok itt főként, és teljes átláthatóság kell. Jó lenne, hogyha mások is, mint például a nemzeti hatóságok és hasonló megközelítést alkalmaznának a, az átláthatóság kapcsán, de el kell magyaráznunk azt, hogy sok esetben néha nem lehetséges egy helyen lenni, két helyen lenni egyszerre, vagy szinte ugyanabban az időben. Tudom, hogy ez az Európai Parlament számára is egy kérdés, mert tudom, hogy önöknek is gondot jelent az, hogy illetve fontos az, hogy átláthatóak legyenek, elszámoltathatóak legyenek az állampolgárok irányába, az önök szolgálati útjaikról. Persze ez mindenki számára egy kérdés, minden hatóság számára, minden intézmény számára, mindenki számára fontos az, aki közpénzeket kezel. Az a hogy átláthatóak legyünk, a lehető legjobb értéket tudjunk kapni a pénzünkért, és úgy kell eljárni az emberek a közpénzzel, mint a saját pénzével. És minden, amit nyilvánosságra hozunk átláthatóság szempontjából, azt meg kell mutatni, hogy miért tettünk így. Számomra ez egy érték, mert ezzel el lehet magyarázni azt, hogy mit is csinálunk. Emlékszem egy olyan esetre, amit említettek, először volt az, hogy nyilvánosságra hozták a biztosok költségeit, de szerintem volt egy eset, egy misszió, egy látogatás Azerbajdzsánba és Örményországba. Ennek volt egy politikai ö, oka, hogy miért mentem el ö, mindkét országba egyszerre. Specifikus szerepünk volt itt, nagyon fontos két keleti ö, partnerrel, akik konfliktusban állnak egymással, és ezért volt fontos ellátogatni mindkét ö, országba, ugyanakkor ugyanannyi időt szántuk mindkét országra, amely nem mindig. Ö, lehetséges. A kereskedelmi járatok által. És itt nem csak emberi kérdésekről beszéltünk, vagy bilatális kérdésekről, hanem a konfliktusról magáról is, amiben én próbáltam segíteni. Tehát van hozzáadott értéke annak, hogy elmondjuk azt, hogy az európai külügyi politika miről is szól, elmegyünk egzotikusan hangzó országokba, de mégis ennek van értelme a keleti szomszédság szempontjából. Tudom, hogy megint sokat beszéltem, de szerettem volna teljesen nyílt és átlátható lenni ebben a kényes pontban, hiszen tudom, hogy mindenki itt tudja, hogy hasonló kérdésekkel kell szembesülni, és nagyon fontos, hogy így beszéljünk erről ilyen nyíltan. De Gianmarco talán tud még beszámolni a közbeszerzésről, vagy a dokumentumokról. És köszönöm, hogy válaszolt arra Számos kérdés. Az egyes delegációk maguk döntenek arról, hogy miért választhatnak, például ami a nagykövetek rezidenci megtakarításhoz. Köszönöm. Thank you. The next speaker is Mr. De Jong. Következő hozzászólunk De Jong úr. Very much. Nem szépen elnök úr. Az épületekre beszélünk, újra és újra felmerül. A nagyköveti rezidenciákkal, illetve a delegáció épületeivel kapcsolatban az újra felmerülő hoz képest másfajta termekre és épületre van szükség. Ha már átláthatóságról beszélünk, akkor jó lenne tudni, hogy Genfben munkacsoport társelnökeként az is szemet szúrt nekem, hogy a, akikkel beszéltem erről, ők maguk sem tudtak erre választ adni, eh, motiváció, illetve nyilván jávor úr, hogyha jól lehetem a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Mogherini asszonynak, hogy eljött ma közénk. Tavaly, tavaly én voltam a külszolgálat mentesítésének az előadója. Fontos kérdésekről kellett beszélnünk. Volt némi fejlődés, de szerintem még mindig vannak megválaszolatlan kérdések. Először is szeretnék rámutatni, hogy Mennyire kényes kérdés és nehéz kérdés ez, hiszen nagyon finom a különbség a gazdasági diplomácia között, egyrészt, ami fontos célja a külszolgálatnak, illetve a lobbizás között, másrésztről ez bizony még illegális is lehet. A külszolgálat mit tehet annak érdekében, hogy megfelelően elkülönítse a gazdasági diplomáciát a lobbizástól hogyan lehet tényleg egyértelmű különbséget tenni a kettő között. A második kérdés a külszolgálat mögötti költségvetési sorokat illetően tudjuk, mennyire bonyolult rendszer, hiszen a bizottság egyes költségvetési sorai is alapvetően a külszolgálathoz tartoznak. Nem lehetne valahogy egyszerűsíteni a külszolgálat költségvetési tervezését annak érdekében, hogy világosabban és egyszerűbben lehessen látni, hogy mennyi a külszolgálatra költött pénz. Most nagyon nehéz kikövetkeztetni, hogy melyik pénz, melyik költségeti sorhoz tartozik, és mire szolgál. Következő kérdésem. A külszolgálat delegációi hogyan működnek az unión kívül? hiszen a köz, közbeszerzési eljárásokat szigorúan követniük kell, illetve korrupciós ellenes szabályokat is, miközben a helyi törvényeknek is eleget kell tenniük, amelyek bizony gyakran nem túl átláthatóak, ezt azért ismerjük be. Illetve hát nem hagyhatják figyelmen kívül a helyi viszonyokat, a valóságot, amelyek néha korruptak, illetve politikailag befolyásoltak. Hogyan tudják kiszűrni ezeket a korrupt eseteket annak érdekében, hogy um, uh, which are uh, in line both with hogy valóban az unió és a helyi szabályok tiszteletben tartásával folytassák le ezeket a közbeszerzéseket. Az bajdzsáni eset, ahol lehet, hogy gyanús azerbajdzsáni politikai szereplők próbáltak európaiakat megkenni, ez nyilván befolyásolás céljával történt, mit derítettek ki ebben a konkrét esetben, illetve mivel, hogyan tudják megelőzni a hasonló esetek előfordulását. Sajnálom, kihagytam a liberálisokat. Takkula úr helyett. Köszönöm szépen, főképviselő asszony nyilvánvalóan tette azt a bevezetőjében, hogy a multilateralizmust kívánja megvédeni. Ez jelenleg nyomás alatt áll, többek között Trump elnök úr nemzetközi fellépése miatt. Várható lenne az, hogy ezen körülmények között az EU tagállamai erősebben összefognak és koordináltabb politikát folytatnak. Hogyan lehetséges az, hogy ezen állapotok ellenére az ENSZ közgyűlésen néhány tagállam az EU álláspontjával szemben szavaz. Mit lehet ezzel tenni? Trump úr Izrael-Palesztina esetében egy egyoldalú döntést hozott, azáltal, hogy Jeruzsálemet nevezte meg Izrael fővárosának, ugyanakkor azok az országok, amelyek ezzel nem értenek egyet ezzel, azokat azzal fenyegette, hogy megvonja a pénzügyi támogatást tőlük. Van-e vésztervük a bizottsággal arra, hogy humanitárius kötelezettségeket, amelyek a palesztinokat érinti, ezeket esetlegesen magukra vállalják. Kuba esetében az elnök megpróbálja Obama politikáját pont ellentétesen folytatni. Azt láthatjuk, hogy Törökországban jogszerűtlenül északra bevonultak, mégpedig német fegyverekkel a kurdokat támadják, akik egyébként sikeresen léptek fel az IS-szel szemben. Az Európai Külügyi Szolgálattól ebben az összefüggésben semmilyen közleményt nem hallottam, és eh, kíváncsi vagyok arra, hogy lehet azzal számolni, hogy itt a külügyi szolgálat majd valamit eh, mond, és mi a helyzet a fiskális könnyítéssel, amit az Európai Unió a szíriai menekülteknek ad Törökország esetében. Ennyit szeretnék kérdezni, de viszont még, ami a nemzetközileg finanszírozott projekteket illeti, itt az a helyzet, hogy a bizottság abból indul ki, hogy minden egy ilyen projektben részvevő állam be kell, hogy tartsa a feltételeket. Mi, mit jelent ez? Hogyan tudják biztosítani azt, hogy a többi ö, szervezet is, amely részt vesz ezekben a projektekben, azt tényleg betartja ezeket a szabályokat? a személyzeti kérdésekkel már voltak kérdések, egy kis pontom lenne, feltűnt nekem az, hogy nagyon sok olyan munkatárs van, akik nem csak hogy túlóráznak, hanem nem tudják kivenni a szabadságukat sem, és ezt inkább kifizettetik. Ez egy véletlen, vagy egy olyan fajta kultúra létezik ott, hogy a munka fontosabb, mint a pihenés. Thank you very much.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 sajnálatos módon nincs megfelelő időnk arra, hogy elbeszélgessünk. Jobb lenne, hogyha egy másik eh, alkalmat is találnánk. Lenne sok kérdésem, vagy jó pár kérdésem ugyanis, és nem lesz idő válaszra. Ami az egyenlőség eh, politikát illeti, úgy látom, hogy eh, azt az ön által elmondottak ellenére sem veszik komolyan. 2017-ben a 43 kinevezett személyből, aki nagykövet lett, 12 volt csak nő, az 28 százalék. Emellett úgy tűnik, hogy van egy munkacsoportjuk most, amely az egyenlő esélyekkel foglalkozik. Szeretném tudni, hogy hányan vannak ebben a munkacsoportban, és ezek közül hányan nők. Testowania kobiet 2016 roku e, illetve a nők elleni zaklatás ügye. 75 esetet regisztráltak 2003, 2017-ben, ebből 23 még nyitva van. Az előző három évhez képest van-e változás ebben? Ha igen, akkor miért? És milyen támogatást nyújtottak a zaklatás áldozatainak? Novisk w placówkach Unii a másik a földrajzi egyensúly a kinevezéseknél, az EU delegációk élén. Csak 15%-a a ö, helyeknek a, lett kiadva a 2004 vagy azután csatlakozott államok állampolgárainak, az EU 13-aknak, illetve kérdezném még, hogy a közbeszerzéseknél van-e olyasmi, hogy egy közbeszerzés lebontanak 60 ezer euró alatti részekre, csak azért, hogy ne kelljen a közbeszerzést írni. Illetve az ülések költségei miért sokkal drágábbak az ülések Brüsszelben, mint a Brüsszelen kívüli ülések. A brüsszeli ülések fejenként 302 euróba kerülnek per fő, Európán kívül pedig 191. Emellett érdekelne az, hogy az európai külügyi szolgálatot érdekli-e az a cikk, amely megjelent a New York Times-ban, hogy fegyvereket adnak el Szaudarábiába? E, ostatnie pytanie. W takim razie pominę. Köszönöm, az utolsó kérdés ígérem. A többit ki is hagyom. Most értem vissza Chiléből. Chilében. Három diplomatánk van összesen. És most zajlanak éppen nagyon bonyolult tárgyalások egy kereskedelmi megállapodásról. Nem gondolja, hogy kevés a három ember? Kína. Siłę Stany Kína a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, a legnagyobb kereskedelmi partnere Kínának, e, de az Egyesült Államok is nagyon fontos kereskedelmi partnere Kínának, bocsánat, a Csillének. Mind a két ország sokkal nagyobb diplomáciai jelenlétet biztosít. Elnézést kérek, hogy ennyi időt vettem igénybe, de árnyék előadóként arra számítottam, hogy több időt kapok. E, valóban az idő az egy korlátos jószág. Ajala Szendernek adom meg Köszönöm, Mogherini asszony. Remélem, hogy kigyógyult a... Remélem, hogy jól fogja majd érezni a magát a parlament közi delegáció eh, vezetőinek eh, ülésén. Ott eh, nagyon sok rajongója van önnek, és nagy érdeklődéssel fogjuk majd önt egy év után újra meghallgatni. Mi? delegációvezetőkre vonatkozó előírások, illetve azok, akikkel nekünk is kapcsolatunk van, azok a beosztottak, akikkel nekünk is kapcsolatunk van. E, a nagy részük természetesen e, jól képzett, és nagyon gyorsan beletanul a dolgokba, holott ez nyilvánvalóan nem lényeknek is. Ugyanakkor találkoztunk már olyan diplomatával is, aki nem felelt meg annak az elvárásnak, amit mondjuk mi támasztanánk egy diplomatával szemben. Ehm, hogyan tudná javítani a diplomatáknak a képzettségét? Ugye évente egyszer találkozunk eh, itt Brüsszelben, eh, eljönnek a delegáció vezetők, ami egy hatékony dolog, de lehet, hogy ennél többet vagy mást is lehet tenni annak érdekében, hogy javuljanak az események. De nemzetközi szervezetekkel való kapcsolat, hogy ENSZ ügynökségek elítélik az Európai Uniót ezért vagy azért, nyilván ezek független ügynökségek, de mivel van párbeszéd, illetve mi is finanszírozunk, társfinanszírozunk, rákérdezek, hogy hogyan lehetne elkerülni világossá vált, hogyha nincs korai figyelmeztetési rendszerünk, különösen a, a, a fontos közeli országoknál, és itt nem csak az önök szolgálataira gondolok, mert nem feltétlenül az önök delegációja a megfelelő lehet-e valami korai figyelmeztető, korai figyelmeztető rendszert kialakítani, Különösen eh, a fontos országok vonatkozásában, tehát hogy az ön szolgálatától megkapnák a korai figyelmeztetéseket. Uh, Vice President, welcome. Uh, two point. Az önök oldalán vagyunk. A másik kérdésem hanem a kiváltó okokat próbálják kezelni, ezt célozza az Afrika alap, remélem, hogy a sikerrel jár ez a kezdeményezés. Ugyanakkor a pénzügyi rendeletek és szabályok, ahol a legnagyobb szükség van a támogatásra, és ahol a legnehezebb egyébként ezt megoldani. A legnagyobb baj a trust fundokkal, hogy rengeteg szereplőt kell ezt köszönjük szépen. És végül, de nem utolsóban, Zdehovszki úr is sorra kerül. Vždycky nakonec, nevím, jestli si to mám brát osobně, ale vždycky to beru tak, že... Nem tudom, hogy személyesen kell azt felfognom, hogy én vagyok az utolsó hozzászóló, de minden esetre én legalább azon leszek, hogy a két percet betartsam. Először is a közbeszerzések. A mentesítésnek igazából a problémára kellene rámutatnia. Nem kritikáról van szó, arról van szó, túlságosan bonyolult minden, csak is néha a veszőkre koncentrálnak, szeretném elmondani azt, hogy sok minden van, amit nem tud majd megoldani a szemvőszék, de hogyha mi képviselőként utazgatunk, és azt látjuk, hogy Európából visznek el bizonyos dolgokat, akkor ez sokkal bonyolultabbá teszi a helyzetet. A munka erő minősége. Voltam egy választási megfigyelő misszión, és a kockázatokról, merényletekről szóló kockázatokat nem az EKS-től hallottuk, és ez rossz, My jsme ty informace dostávali eh, od Američanů. Az információkat az amerikaiaktól kaptuk meg, ugyanis volt egy merénylet közvetlenül azután, ahol eh, mi jártunk, ahol ellenőriztünk, és eh, ráadásul volt egy merénylet is, amit az érkezésünk elő tudtak elhárítani. Sajnálatos az, hogy a szolgálataink nem tájékoztattak erről, hiszen azért fizetjük ezeket az embereket, hogy foglalkozzanak velünk. Volt még egy dolog, amit már hallhattunk. Azt mondtuk, hogy pragmatikusan kell mindent megközelíteni. 2004 után nagyon sok új tagállam érkezett. A főképviselő asszony küldött nekem adatokat, a titkárságával is beszéltem, hogy hány lengyel, cseh, román van az önszolgálatában, de milyen posztokon vannak ezek az emberek, hogyha kiválasztják az embereket, akkor nem tudom, hogy tudja-e, hogy olaszok, franciák, spanyolok, portugálok előnt élveznek, nem a csehek, nem a lengyelek, nem a románok. Hogyan kívánjuk ezeket az országokat jobban bevonni? And to the last speaker, Mr. Flanagan. Flanagan úr, az utolsó hozzászólunk. Köszönöm, elnök úr. 90 perces foci meccsekről beszélünk, és ez már valóban a hosszabbítás. Megpróbálom berugni az aranygolt, hirtelen halál aranygolt, és így megnyerni a meccset. Írország, semleges ország, erre büszkék is vagyunk. A Lisszaboni szerződés népszavazásában leszavaztak az írek, volt egy másik népszavazás aztán, mert Európa nem azt a választ kapta, amit szeretett volna, és a második népszavazás során mm, biztosítottak arról, hogy semlegesek maradhatunk. Lehet, hogy mi nem vagyunk annyira lelkesek ezen ügyekben, mint hogy azt gondolnák önök. A bűntől és a bizottságtól is hallottuk, hogy a közös kül- és biztonságpolitikát az emberek többsége támogatja. Mosolyogva hallgattam ezt, kért, feltettem kérdéseket külön Írországra bontott adatok kapcsán, aztán nem kaptam semmiféle választ. Semmit mondó válaszokat kapok, részleteket nem kapok, arra vonatkozóan Írországban mit mutat az Euróbarométer, hogy minden tagállamban hasonló volt-e a mintavétel. Ha ez igaz, akkor 300 embert kérdeztek volna meg Írországban. Az is lehet, hogy nulla százalék támogatta ezt, mégis az Európai Unió egészére vetítve ezek a számok többségi támogatást támogattak. Tehát a nyitottság érdekében kérem, adják meg nekem ezeket az adatokat. Nem szeretem azt hallani, hogy az ír polgárok meggyőző többsége támogatja azt, hogy többet költsön Európa védelmi, kül- és külpolitikai, biztonságpolitikai eh, kiadásokra, olyasmire, ami emberek életét teszi tönkre. Ezt az adatok szeretném látni. Úgy tűnik, hogy a felmérések, mm, közleménykutatások az önfényezést szolgálják. Volt egy másik közleménykutatás, biztonságpolitika ügyében hogyan lehetett tehát hogyan lehetett volna 100%-os pozitív válaszadás? Csak 78%-ról beszéltünk. Írországnak mélyebben részt kell venni a munkában, a PESCO-ban például. Én követem az ön munkáját. A védelmi ügynökség ülésén próbáltam részt venni, későn tud, szereztem tudomást erről. A rendőrség ke, alapvetően a rendőrség távolított el, a biztonsági őrök megütöttek, erről nem hallott esetleg? De... Szönjük. Köszönöm minden kollégának, aki szót kért. Alelnök asszony. Láthatja, hogy a 360 fokos feedback pontosan mit is jelent. A tolmácsolás 11 óráig áll rendelkezésre, azt követően olaszul kell, hogy folytassuk az ülést. No problem for me. Nekem ez nem okoz gondot. Olasz, angol, francia és egy, és egy kis spanyol menni fog de 11-kor máshol kell lennem. Az Európai Parlament mm, időzítése nekem is megy. Data divided by nationality. I don't have them myself, that's not my um, job, but I can ask. Az Euróbarométerről beszélünk, nem... Uh, én is örülnék neki, megosztanám önökkel. I'll try to go question by question. Uh, És akkor megpróbálok válaszolni kérdésenként. Uh, uh Együttműködés uh, az országokkal helyben szerintem nagyon jól zajlik, um, és um, közelmúltban 28 uh, tagállam főtitkára összeült, megnézték a helyben való együttműködést. Amikor én elutazok, akkor, és ezért is van szükség nagy tárgyalótermekre, nem csak a partnereinkkel találkozunk a helyben, hanem valójában találkozunk a tagállamok helyi képviselőivel is. És ehhez szükség van ahhoz, hogy akár hetente, de néha többször is hetente koordinálja az EU delegáció a többi EU-s nagykövetséget, nem feltétlenül nagyköveti szinten, hanem politikai kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok, parlamenti kapcsolatok témájában. Tehát folyamatos a munka, a tagállamokkal, eh, különösen a fejlesztési eh, célok, eh, fenntartó fejlesztési célok és a klímaváltozás területén mindenhol azt halljuk a partnerektől, hogy az EU 28 a koordinációs munkája nélkül nem sikerült volna az ENSZ-ben konszenzust elérni, még hogyha a munka nem is ugye New Yorkban vagy Genfben lett elvégezve, hanem részben ott, és egyébként pedig az EU delegációi által. Meg szokták kérdezni tőlünk, hogy a Genfi vagy a New York irodánk miért ilyen nagy, az azért van, mert a koordináló munkánk New Yorkban és Genfben az ENSZ égisze alatt, az azt jelenti, hogy egyszerre tartunk több koordinációs ülést, akár napi ötöt is, egyszerre különböző munkacsoportokban, különböző összetételben, és ezért van szükség olyan tárgyalótermekre, ahol elfér akár 30 ember is. És ez a